Mes chers collègues, je vous propose de commencer nos travaux. Kedves kollégák, azt javaslom, hogy kezdjünk neki a munkának. Vous avez vu l'ordre du jour. Látták a napi rendet. Hogyha ezzel kapcsolatban nincs megjegyzés, akkor elfogadottnak tekintjük. Több bejelenti való, bejelenteni valóm is van, mint elnöknek. A rendelkezésre álló nyelvek ezeket írásban köröztetjük, úgyhogy most nem is sorolom fel, mert mindenkinek rendelkezésére a szokásos nyelvekről van szó. Megkapták a dokumentumokat és a linkeket is, amelyeken megtalálhatják a dokumentumok elektronikus verzióját. Nyilvános ez az ülésünk is, mint minden más ülésünk, és üdvözlöm egy civil szervezet, a Tax Justice Europe tagjait, akik vendégeink. Nagyon örülök, hogy eljöttek hozzánk, üdvözlöm Önöket, és ösztönzöm Önöket, hogy a tájékoztató fellépésüket folytassák, tájékoztassák a nagy közönséget az adógyi anomáliákról. Akár globális szinten, de különösen az európai fellépésük remélhetőleg meg fogja győzni a kormányokat arról, hogy bizonyos adminisztratív gyakorlatokat vagy törvényeket, amelyek befogadhatatlanak, ne használjanak. És ahogy a korábbiakban is a webstreaming is elérhető. A mai ülésünkön főleg egy meghallgatással fogunk foglalkozni. Meghallgatjuk Hollandia adóügyek felelős miniszterét. Ugye Hollandia ez év első felének a soros elnöke. Még mielőtt azonban őt meghallgatjuk, szeretném elmondani, hogy a koordinátorok legutóbbi ülésén milyen döntések születtek. Tudják, hogy fontos politikai kérdés merült fel, az, hogy megtudjuk, hogy mik a politikai eredményei azoknak a munkáknak, amit a TAX 2-es végez. Tehát felmerült az a kérdés, hogy lesz-e állásfoglalásunk, vagy jelentésünk. Nagy többséggel a koordinátorok azt kívánták, hogy jelentés szülessen a szakbizottságunk munkája nyomán, és ahogy a korábbiakban is, két társelőadót jelöltek ki, Jeb Kofold az SND frakció, és Mikael Toerer az ALDE frakció részéről a két társelőadó. A jelentés az állásfoglalással szemben egy olyan kötelezettséget hordoz magában, amely szükségesé teszi azt, hogy egy kicsit több időt szenteljünk rá. Minden stádiumban ugyanis az összes hivatalos nyelven elérhető kell, hogy legyen minden fontos dokumentum. Gyakorlatilag lehetetlen egy jelentést úgy készíteni, hogy figyelembe vesszük a jelentést be információt szolgáltató vizsgálatok minden elemének a lefordítását is. December másodikán az elnökök értekezlete azt a döntést hozta, hogy meghosszabbítja a munkát, azaz a TAX 2-es szakbizottságot létrehozza, és egy hat hónapos mandátumot kapunk. A jelentéstevőknek az a feladata most, hogy egy technikai meghosszabbítást kérjenek az elnökök értékezletétől, egy két hónapos hosszabbítást, ami lehetővé tenné, hogyha az elnökök értekezlete ebbe beleegyezik. De hát az a benyomásom, hogy pozitív lesz majd a döntésük. Tehát ez lehetővé tenné, hogy egy jelentés tervezetet május 24-e előtt megfogalmazzunk, a módosítók meg, szava, megmutatása után pedig június 20-án tudjunk szavazni róla, és így a júliusi plenáris ülés elő kerülhet a végleges szövegtervezet. Erről tájékoztattuk Schulz elnök urat is. Ki kell egészíteni és meg kell erősíteni azoknak a listáját, akiket szeretnénk meghívni a meghallgatásokra. A közös munkára, akiket szeretnénk felkérni, és arról is döntést kell hozni, hogy milyen külföldi delegációkat fogunk szervezni. Az Ekon szakbizottsággal együttműködtünk. Ma a velük közös meghallgatást is tartottunk. Ma a holland elnökséget fogjuk első alkalommal meghallgatni, és hogyha valóban meghosszabbítják a mandátumunkat, akkor azt fogom javasolni, hogy hallgassuk meg a szemeszter vége felé a másik elnökség képviselőjét is. Két további biztos szeretnénk majd meghallgatni, Westhager biztost, aki a TAX 1-es előtt már szerepelt, ő a versenyért felelős, és egyébként is nagyon aktív ezeken a területeken. Az adógyi támogatások területén, amelyeket az államok nyújtanak, az egységes európai térségen belül ennek a versenyre való és az egyenlő bánásmódra való kihatását vizsgálja. Ezen kívül Lord Hill biztosulat is szeretnénk meghallgatni, aki a banki tevékenységekért felelős. A koordinátorok ezt szerették volna, és ezt a kívánságukat most a bizottság többi tagja előtt is szeretném bejelenteni. Szeretnénk megvizsgálni azt, hogy hogyan lehetne elmélyíteni a blankok szerepét abban, hogy a adógyi tanácsokat nyújtsanak az ügyfeleiknek. Ezek tehát a meghallgatások, és szeretnénk, hogyha a bankok képviselőit is meg tudnánk hívni. Lord Hill még nem véglegesítette a, azt, hogy eljön hozzánk. Az országonkénti jelentéstételről szóló szöveg április közepére kell, hogy benyújtásra kerüljön a biztosok elé, úgyhogy neki most elég sok dolga van. Természetesen a végrehajtó ágat, a bizottságot szeretné előbb meghallgatni, mielőtt a parlament elé járul ezzel a tervezettel. A Júri Szakbizottság is nagy izgalommal várja őt. Az is lehetséges, hogy Lord Hilt tehát más illetékes szakbizottságok tagjával együtt hallgatjuk meg a tagbizottságban. Ez megszervezhető lenne. A többi meghallgatást illetően az a tervünk, hiszen a TAX 1 során nem nagyon jeleskedtünk ezen a területen, az adógyi joghatóságoknak a képviselőit hallgassuk meg. Március 14-ére előirányoztunk egy meghallgatást. A Guernsey és Jersey kormányok képviselőivel, Nyilvános meghallgatásod lesz tehát lehetőség az egész TAX 2 szakbizottság teljes tagságának a jelenlétével, március 15-én pedig Liechtenstein, Andorra és Monaco képviselőit fogjuk meghallgatni. Érdekes lesz tudni, hogy mik ezekben az országokban az alkalmazandó jogszabályok, és milyen ajánlások vannak amelyeket az OECD a BEPS cselekvési tervvel kapcsolatban mm, milyen változásokat tudnának bevezetni ezek az országok, ami kihatással lennének a vállalatok adózására. Meghívtunk multinacionális cégeket is, ugyanazzal a nehézséggel álltunk szemben, mint a TAX 1-es bizottság mandátum alatt. Tehát az volt a nehézség, hogy milyen kritériumok alapján válogassunk a multinacionális cégek közül, melyikeket hívjuk meg, mert tudjuk, hogy nincsenek korlátlan erőforrásaink, nincs korlátlan időnk, lehetőségünk, úgyhogy hasznos eszmecserére kell sort keríteni a meghívottakkal, ezért korlátozott számban tudunk vendégeket fogadni. A koordinátorok azt javasolták, hogy olyan cégeket hívjunk meg, amelyek ellen eljárás folyik adóügyi problémák miatt. Akár az Európai Bizottság részéről, akár az egyes tagállamokban ez azt jelenti, hogy bizonyos vállalatokat, amelyek már megjelentek előttünk, ismét meg fogunk hívni, és nyilván másokat is szeretnénk meghívni. A meghívásokat már kiküldtük a Google társasághoz, akiket egyébként már meghallgattunk, és beleegyeztek, hogy ismét eljönnek, az Apple is beleegyezett, a Fiat szintén meghívást kapott, de ők az elmúlt alkalommal visszautasították a lehetőséget. Az IKEA-t is meghívtuk, első alkalommal eljöttek, de azóta új információkat kaptunk, emlékeztetnék arra, hogy télen egy nagyon érdekes értelmi tanulmány született az IKEA-val kapcsolatban, és ez igazolja azt az igényünket, hogy ismét szeretnénk őket hallani még várjuk a McDonald'snak a válaszát, akiket szintén meghallgattunk tavaly, de az Európai Bizottság vizsgálatot folytat ellenük, és a Starbucks csoportot is meghívtuk, de első körben negatív választ kaptunk tőlük. Ez a lista nem zárt lista, tehát ki lehet még egészíteni, hogyha kívánják. Ami pedig a banki és pénzügyi szektort és az ide vonatkozó vállalatokat érinti, az a döntés született, hogy az A Policy Department, az Európai Parlament A politikai osztálya, és a mi titkárságunk együttesen szervezi meg a meghatagatás, illetve egy workshopot, amely majd bemutatja a tudományos munka eredményét, ami azzal foglalkozott, hogy milyen szerepet játszik az agresszív adótervezésben a pénzügyi szektor. Ezt a workshopot eszmecsere fogja követni a bankok képviselőivel és a pénzügyi intézetek vezetőivel. A korábbi banki meghallgatásokkal szemben, amelyeket a TAX első mandátuma alatt szerveztünk a BNP Paribával, a HSBC-vel, és még egy banka, akiket arról kérdeztünk, hogy milyen kapcsolatban vannak a klienseikkel, hogyan lehet jobb adógyi stratégiát kialakítani, ennek kapcsán adnak tanácsot. Most a meghívott bankokkal kapcsolatban nem fogok nyilvános listát rendelkezésre bocsátani, mert elsősorban udvariasági okokból az érdekelt feleket kell meghívni, úgyhogy nem mondhatjuk azt, hogy ennek és annak a vállalatnak ezt és amazt a vezetőjét akarjuk itt látni, hanem egy ennél általánosabb meghívást kell megfogalmazni, és akkor utána majd végül nyilvánosságra tudjuk hozni a vendégek konkrét listáját. Ezen kívül a koordinátori ülésen, a kibővített koordinátori ülésen szeretnénk úgy döntöttünk, hogy az újságírókat is meghívjuk egy meghallgatásra, egy nyilvános meghallgatásra, amelynek keretében a TAX 2-es egy rendes ülése során meghallgathatjuk az újságírókat, a delegációk és a külföldi látogatások. Kettő utazást tervezünk, az egyiket Ciprusra, április 15-én, a programtervezetünk rendelkezésére áll a tagoknak, a másik pedig egy rendkívül fontos washingtoni látogatás. A május 16-i héten ez a húsvéti pünkösdi hétvége. lesz megszervezve. A kongresszussal, illetve a képviselőtestületnek, tehát mind a két, az alsó és a felső háznak is a pénzügyi bizottságával fogunk találkozni. Nagyon fontos ez a látogatás, mivel választási időszakban van most éppen az Egyesült Államok. A nagy jelöltek között, elnökjelöltek és kongresszusi jelöltek között a vitákban gyakran előfordul az adóztatás kérdése is. Ez az egyik oka annak, hogy érdemes ellátogatni, a másik a BEPS ö, cselekvési terv, amelyet az Európai Uniós tagállamok a saját belső jogszabályaikba lefordítanak, de nem tudjuk, hogy a nagy globális partnereink ugyanezt teszik-e, vagy más módon kívánnak eljárni. Ezért is érdemes az USA-beli partnereinkkel tárgyalni. Ugyanebben a szellemben politikai felelősök meghallgatása céljából úgy döntöttünk, hogy szervezünk három parlament közi ülést. Az egyik április 18-án lesz, a 28 nemzeti parlament képviselőivel, az Európai Bizottság jogalkotási csomagja, amit néhány héttel ezelőtt Moszkovicsi biztos úr nyújtott be, lesz a téma. Aztán május másodikán Párizsban az OECD konferencia, amelyet az OECD és az Euró a TAX 2 szakbizottság közös szervezésében valósul meg. Itt is jelen lesznek a nemzeti parlamentek képviselői, kb. 80 országból. Az OECD ezt azért szervezte meg, hogy a BEPS cselekvési tervvel társult országok hozzá tudjanak szólni a témához. És van még egy dátum, amit még nem véglegesítettünk. A Fejlesztési Bizottság, a DEVE szakbizottság ugyanis szeretne fejlődő országok beli parlamenti képviselőket is meghívni, hogy velük is eszmét tudjunk cserélni azzal kapcsolatban, hogy milyen károkat okozott ezekben az országokban az adó a túlságosan agresszív adótervezés. Ezen kívül nem volt könnyű, de most már úgy tűnik, hogy véglegesíteni kezdtük. Politikai és adminisztratív okokból is nagyon sok nehézségünk volt, de ez sikerül nagyjából végleges, véglegesíteni, hogy milyen körülmények között tudunk dokumentációhoz hozzájutni. A TAX 1 keretein belül, és most a Code of Conduct, a magatartási kódexsel foglalkozó csoport, illetve a TAX 2 szakbizottság összes tagja sokkal átfogóbb módon hozzáfér a dokumentumokhoz, és könnyebben, mint az elmúlt időszakban olyan helyszíneken, amelyek az Európai Parlament épületén belül vannak. A praktikus megoldásokat még az Európai Parlament illetékes szolgálataival pontosítani kell, de a dokumentumokat már a rendelkezésünkre bocsájtották az Európai Bizottság, a koordinátorok pedig ezzel a témával kapcsolatban meghallgatták az elmúlt héten West urat, a Taxud főigazgatóságnak az igazgatóját. Áttekintettük azon dokumentumok listáját, amelyekre szükségünk van, és most az elkövetkezendő napokban meg kell erősíteni azt, hogy ezekkel azokon túlmenően, amelyek már rendelkezésünkre állnak, a kívánság listánk szereplő dokumentumokat szintén megkaphatjuk-e, ha nem, akkor ragaszkodni fogunk hozzá, akkor megerősítjük a kívánságunkat a bizottság felé, hogy azért szeretnénk ezeket megkapni. Erik Lives úr, az ECOFIN tanács holland soros elnöke, felelős a tanácsban ezért a témáért és most neki fogunk kérdéseket feltenni azzal kapcsolatban, mi az álláspontja az Európai Parlament képviselők hozzáféréséhez, a, tehát mi a véleménye arról, hogy az európai parlamenti képviselők hozzáférjenek a tanácsi dokumentumhoz, dokumentumokhoz, illetve a Code of Conduct, a magatartási kódexel foglalkozó csoport tagjainak milyen jogkörei lesznek e tekintetben. Kedves kollégák, összefoglaltam tehát a határozatainkat, Sven kért szót. Euh, Köszönöm ezt a tökéletes, részletes összefoglalót. A koordinátori ülés se kapcsolatban szeretnék valamit megosztani a kollégákkal. A bizottsággal és a versenyjogi főigazgatósággal folytatott eszmeserénk során. Egy pillanat, Sven. Please. And we... Igen, folytassa kérem. Tehát ezen alkalommal azt hallottuk, hogy az Európai Bizottságnak csak arra vannak erőforrásai, hogy egy-két ilyen adóügyi ügyet kövessen. Tehát ahelyett, hogy ismert esetekben hozott bírósági ítélet alapján minden esetet kellene követniük, és rá kényszerítsék a tagállamokat arra, hogy az illegális állami támogatásokat visszafizessék. Úgy tűnik, hogy ezt rendszerszerűen nem tudják megtenni. A TAX 1-es jelentésében is utaltunk erre. Úgy érzem, hogy a jogegyenlőség elvesérül ezzel, mert ez azt jelenti, hogy egyes cégeknek vissza kell fizetniük ezt a e, törvénytelen módon kapott adókedvezményt, mások viszont megtarthatják ezt. Úgy érzem, hogy a jogegyenlőség elve miatt ki kell azt mondanunk, hogy az elfogadhatatlan, hogy erőforrás hiány miatt mert kevés ember van az Európai Bizottságnak, megtagadja az összes európai cégtől ezt a jogegyenlőséget, éppen ezért képtelen legyen arra, hogy minden illegálisan adott adókedvezményt minden európai cégtől visszaköveteljen. Köszönöm, kedves kollégám. Valóban ez egy nagyon fontos kérdés, a koordinátorülésen beszéltünk erről, biztos vagyok benne, hogy ezzel foglalkoznak majd, foglalkozik majd az előadónk, a raportőrünk. Szeretném köszönteni Vibes miniszter urat, aki a pénzügy minisztériumot képviseli, a holland elnökség képviseletében érkezett hozzánk. Nagyon örülünk annak, miniszter úr, hogy újra itt üdvözölhetjük a körünkben. Hágában már találkoztunk pár hónappal ezelőtt, amikor a szakbizottságunk másik fél tucatnyi európai országhoz hasonlóan közül is személyesen ellátogatott. A holland elnökség programja ezen fél év alatt különösen fontos a mi szakbizottságunk számára, Gondolok itt az Európai Bizottság a benyújtott csomagra, a OECD BEPS cselekvési tervére reagálva. A holland elnökség álláspontja ezzel kapcsolatban nagyon foglalkoztat bennünket, hogy a CCCTB ügyben mit kívánnak tenni, illetve az adóharmonizáció, a társasági adó ügyi harmonizáció ügyében mit terveznek. Azt tudjuk, hogy az Európai Bizottság készül e, erre. Ezen két területen az Európai Bizottság tett bizonyos fajta ajánlásokat, és tudjuk, hogy a holland elnökség szemmel ez egy fontos kérdés, ezt mindenképpen üdvözlendőnek tartjuk. És a soros elnökségtől függetlenül a holland kormány ezen ajánlásokat hogyan követi majd figyelembe. Meg is adom önnek a szót, egy kb. 10 perces bevezetőjét kérem tartsa meg. Ezt követően pedig a kollégáim fognak feltenni kérdéseket pár percekben. Miniszter úr, elnök úr, parancsoljon a szó. Működik ez a mikrofon? Először is szeretnék köszönetet mondani a meghívásért, amért az tanács elnöksége nevében itt lehetek ilyen ezen az informális eszmecserén adópolitikai kérdésekben. Angolul fogok hozzászólni. Az eurócsoportban ez megszokott. Szerintem jól működő szokás. Na, hogy az önök jelentése is ezt hangsúlyozta, az agresszív adó tervezés, amelyet a multinacionális cégek folytattak, főként a politikai napirenden szerepel, nem csak az Unióban, hanem az OECD-n és a G20-ak keretein belül is. A holland elnökség folytatja a Luxemburg elnökség által megkezdett munkát, éppen e, amely az adó elkerülés, csalás és adó az adócsalás elleni harcot elsőszemú prioritásként jelölte meg. Mi is szeretnénk, hogy az ECOFIN miniszterek között fórumán ez napirenden maradna. Az tanács most az OECD ajánlásainak a gyakorlatba történő átültetésével kell, hogy foglalkozzon, főként a BEPS területén. A tanács abban is megállapodott, hogy ahol lehetséges, megpróbáljuk ezt uniós jogszabályokon keresztül kemény, a kemény jogeszközével élve megtenni. Az Európai Bizottság reagált erre, és éppen ezért január 28-án benyújtotta az adóelkerülés elleni csomagot, Mi elkészítettünk egy úti tervet, nyilván önök is látták ezt már, amelyben lefektettük, hogy milyen konkrét intézkedésekkel próbálunk az BEPS terén, tehát az adóalap erózió és a nyereséget helyezés ellen fellépni. Rövid, közép és hosszú távú intézkedések egyaránt szerepelnek ebben az úti tervben, amely egyértelműen lefekteti, hogy a különböző dossziékban, különböző témákban pontosan mi a teendő, és milyen sorrendben. Megpróbálunk egyes BEPS ügyekben gyorsan előrelépni, például az adalkerülés ellenes irányelv, az automatikus adatcsere, DAC 4-es, illetve a társasági adóra vonatkozó magatartási kódex témájában. Az ECOFIN legutóbbi ülése jól mutatta azt, hogy az uniós adópolitika terén milyen nehéz ügyek van dolgunk. Az egész spektrumot láthattuk, a, a, a különböző tagállamok álláspontja tényleg nagyon széles szórást mutatott, az adóbevételeket biztosítani kell ugyanakkor, azt is fontos biztosítani, hogy a befektetők szemére Európa egészen vonzó maradjon. Nyilván önök is tudják, hogy ma nem tudok az egyes tagállami adórendszerekről külön beszélni, még konkrétan a hollandról sem, de arról szívesen beszélek, hogy a holland elnökség soros elnökség alatt mit kívánunk tenni a tanácsban. Először is nézzük talán a prioritásokat. Például a országonkénti beszámoló adak négyes irányelv. A holland elnökség szeretne minél hamarabb politikai megállapodásra jutni az automatikus adatcsere ügyében, itt az adók hatóságok közötti adatcseréről van szó. Nagyon kemény, erő, komoly erőfeszítéseket teszünk ezen cél eh, elérése érdekében. Nyilván vannak ebben a teremben olyanok, akik napokat töltöttek már eddig is a tárgyalóasztalnál. A célunk az, hogy a márciusi ekofinülésre tűzzük ezt a kérdést. Jó lenne, hogyha már itt, március során, március ülés során meg a politikai szintű megállapodás születne, az óriási sikernek számítana. Az Európai Parlament véleményét is persze kíváncsian várjuk ez ügyben. A másik az adóelkerülési irányelv, talán a legfrissebb ilyen jogalkotási fejlemény szeretnénk e, ezen irányelv, az ATAD irányelv ügyében is politikai megállapodásra jutni. A szakmai egyeztetések már elkezdődtek, lehetnénk, lehetőleg minél hamarabb szeretnénk ez ügyben is megállapodásra jutni, a soros elnökség vége előtt, tehát még a nyári szünet előtt. A kamat és e, jogdíj irányába következő, ez ügyben egy minimum e, effektív hat, a adózási záradék ügye az, ami ebben a központi elem. A Code of Conduct csoport, tehát a magatartási kódex csoport tovább folytatja a tárgyalásokat arról, hogy hogyan működhet a jövőben ez a kódex. A holland elnökség majd rende, javaslatokat is benyújt annak érdekében, hogy tovább javítsuk, erősítsük ezt a magatartási kódexet mert az ECOFIN is kinyilvánította azt az igényét, hogy meg kell találni az egyensúlyt egyrészt a Code of Conduct csoport munkájának átláthatósága, másrészt a szükséges diszkréció és titoktartás között, hiszen nyilván bizonyos fokú titoktartás kívánatos ez ügyben, ugyanakkor a demokrácia jegyében némi nyilvánosság is szükség van. Úgy érezzük, hogy a cél orientált tárgyalásokat folytasson ez a Code of Conduct csoport. Az elnökségünk az áfacsalást is napi zászlajára tűzte, az áfacsalás elleni harcot. Lehet, hogy az önök számára nem ez a legfontosabb, de mégis a, a, a nyereségadónál sokkal több áfát szedünk be, éppen ezért az áfacsalás nagyságrendekkel meghaladja az áfacsalásból eredő bevételkiesés nagyságrendekkel meghaladja a társasági adó, társasági adó mértékét. Szerintem újfajta eszközökre van szükség. Az egyik a tranzakciós hálózat elemzés, amelyet mi Hollandiában fejlesztettünk ki. A rendelkezésre álló család, család hálózatokat összevetve az áfára vonatkozó adatokkal, intelligens módszerekkel fel lehet venni a harcot a, a csalók ellen, sőt, még az adócsalás megtörtént előtt lehet ezt igazából már azonosítani, anélkül, hogy túlságosan nagy terhet rónánk abban a FIDE tisztességes európai cégekre. Természetesen más csalás, adócsalás elleni intézkedéseket is vizsgálunk, kísérleti projekteken is gondolkodunk annak érdekében, hogy eh, megvizsgáljuk, hogy az áfacsalást hogyan lehet visszaszorítani. The Dutch presidency. A holland elnökség tisztában van annak szükségességével, hogy az adó eh, elkerülés eh, és adócsalás ügyében valóban haladást kell elérnünk. A dolgok rettenetesen gyorsan történnek ezen a területen. Megerősíthetem a holland elnökség eltökéltségét a tekintetben, hogy az ECOFIN fórumán hatékonyan, építő jelleggel tűzzük napi ezeken a kérdéseket, és tárgyaljunk annak érdekében, hogy konszenzusra jussunk minél több területen. E tekintetben nagyon érdeklődve várom az önök véleményét a mai nap során. Merci, monsieur le ministre. Euh, Köszönöm, miniszter úr. Említette az áfát. A TAX 2 szakbizottság nem kompetens ezen a területen. Az ECON szakbizottság az, ők döntöttek úgy, hogy jelentést fognak készíteni ezzel a témával kapcsolatban bizonyára nagy érdeklődéssel fogják meghallgatni az ezzel kapcsolatos információit. Közvetkezzenek a felszólalók, és ahogy jeleztem, a hagyományunk az a legtöbb szakbizottságban, az Európai Parlamentben, hogy a meghívott és a felszólaló képviselő közötti párbeszéd 5 percet vegyen igénybe, ezért kérem a képviselőket, hogy ne vegyenek igénybe túl sok időt, hogy a válaszra is maradjon lehetőség. A két jelentéstevő, társjelentéstevő kap először szót, Kofor Jepe az első. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm önnek is, miniszter úr. Nagyon örülök, hogy eljött a szakbizottságunkhoz, és megvitatja ezeket a kérdéseket. Az SND frakció számára világos, hogy különösen nyomon követjük az elnökség eh, hatékony és igazságos és átlátható adózás megteremtését szolgáló erőfeszítéseit. Remélem, hogy eszmecserénk során még eh, a menetrendről is eszmét cserélhetünk, említett erről néhány információt, de szeretnék pontosabb információt kapni a timeline-ról, a menetrendről. Néhány részletkérdés. Az ország specifikus jelentések tekintetében el kell dönteni, hogy ezek publikusak lesznek-e vagy sem. Tudom, hogy az elnökség úgy döntött, hogy megvárja a bizottság helyzetértékelését. Ám ha a bizottság pozitív értékelést ad, nem hiszem, hogy ezt fogadni, akkor nagyon fontos, hogy ö, tudjuk mi a parlament részéről, hogy ö, sürgetik-e majd ezt az ügyet annak érdekében, hogy az ország specifikus jelentések ö, létrejöjjenek, és hogyha igen, akkor milyen eszközökkel teszik meg. Azután említette a Code of Conduct, a viselkedési kódex csoportot, illetve említette, hogy reformra van szükség mind az átláthatóság tekintetében, mind a Code of Conduct Group mandátuma tekintetében, annak érdekében, hogy rendesen végezhessék a munkájukat. Mi több, arról is hallottunk folyosói plegykákat, hogy a tanács üléstermeiben már vitáztak a Code of Conduct csoport mandátumáról. Kérdezem, hogy mit tudhatunk erről, milyen tárgyalások történtek, hogyan próbálják hatékonyabbá és átláthatóbbá tenni a Code of Conduct csoport munkáját. Azért is kérdezem ezt, mert hogyha megnézzük Hollandia történetét, akkor ugye jegyzőkönyvekből, a 2005-2007-es jegyzőkönyvekből kiolvashatom, és azt láthatjuk, hogy az ön országom egy-két nagyon fontos lépést megvétózott, amelyel az agresszív adótervezést lehetett volna megakadályozni. Hát ezért is kérdezem, pont öntől ezt a kérdést. Köszönöm, miniszter úr. Nos, hát az ország specifikus jelentések erre kérdezett rá, illetve hogy ezek publikussá válnak-e. Igen, kormányom úgy vélekedett, hogy voltak éppen támogatjuk ezt a gondolatot, de meg akartuk várni a bizottság erre vonatkozó hatástanulmányát. Nagy az igény arra vonatkozólag, hogy az ország tipikus, specifikus jelentések publikusak legyenek, Hát a pushing szó öm, használata ebben a közegben meglehetősen messze megy. Az elnökség, ha push szót használjuk, akkor legfeljebb a konszenzust próbálhatja forszírozni, létrehozni. Az elnökségnek nem szerepe, hogy egy bizonyos irány, egy bizonyos meggyőződésbe terelje a tagállamok vitáját az a dolgunk, és ezen is dolgozunk keményen, hogy megállapodásra jusson a 28 tagállam a tanács különböző formációiban. Figyelembe véve az ön által is említett timeline-t, eh, a menetrendet, azt mondhatom, hogy nem nagyon valószínű, hogy a holland elnökség ideje alatt megállapodásra jussunk az ország specifikus jelentések közzétételének kérdéséről. Egyetértek önnel egyebiránt abban, hogy nem teljesen kizárt, hogy pozitív értékeléssel áll majd elő bizottság is, ezt a helyzetértékelést én magam is osztom. Azután a Code of Conduct csoport kapcsam. Úgy hiszem, itt egy sor kérdés felmerült. Egyrészt a mandátum, a csoport mandátumára vonatkozó kérdés. Nem teljesen világos, hogy ez a vita hova fog vezetni. Teljesen őszintén megmondva az igazságot, nem tudom hova vezet ez, de zajlik a munka, előrelépés tanúi vagyunk. Előreléptek a Code of Conduct csoport tekintetében. Aztán az átláthatóság kérdése. Ez a Code of Conduct csoport munkája tekintetében az egyik leg híresebb, hírhettebb kérdés, a leginkább az érdeklődés homlokterében lévő kérdés. A Code of Conduct csoport munkáinak eredményeit mennyire tegyék közé, mennyire tájékoztassák az ülések eredményéről a közvéleményt vélhetőleg el kell gondolkoznunk majd azon, hogyan lehet a dokumentumokhoz való hozzáférést jobban biztosítani. Ezen, mondom, el kell gondolkoznunk. Ez ügyben még semmi sem történt. A tanács nevében nem tudok egy még le nem folytatott vita végeredményével szolgálni önöknek. De, mint mondtam, minden területen elkötelezettek vagyunk a konszenzus megtalálása érdekében. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen ez az utolsó ponttal kapcsolatban, miniszter úr. Ez egy nagyon fontos téma a szakbizottságunk számára, és egy kicsit meglepett bennünket, hogy eddig a Cond of Conduct Groupnak a munkadokumentumai, amiket megkaptunk az Európai Bizottságtól, bizonyos esetekben cenzúrának estek alá amikor bizonyos tagállamoktól érkeztek, amelyek visszautasították azt, nem engedték meg, hogy nyilvánossá váljanak a dokumentumaik. Az egyik ilyen ország a Hollandia volt. Ez nyilván nagyon sajnálatos, mert egy olyan országról van szó, amelyről az a benyomásunk, hogy nem akarják rejtegetni a dolgokat. Tehát ez egy olyan terület szerintem, ahol annak a szellemében, ami elhangzott, nagyon gyorsan teljes átláthatóságra kell jutnunk, ahogy ezt a kollégánk is javasolta. Mikael Tajrer következik, a másik társelőadó. Köszönöm szépen, elnök úr, miniszter úr, tanácselnök úr. Köszönöm, hogy eljött. Nagyon szeretnénk, hogy még a holland elnökség alatt jelentős lépéseket tegyünk, előrelépéseket tegyünk a e területen. Mint tudja, a parlament abszolút széles többségben, többséggel fogadta a TAX egy jelentést, melyben ajánlásokat fogalmazott meg. Ezzel kapcsolatos a kérdésem. Javasoljuk, hogy a BEPS projekt folyamányaképpen kötelező érvényű törvényeket fogadjon el az Európai Unió a 28 túl komplex adórendszer kombinációja kiskapukat hoz létre, és ez egy-két nemzetközi koncern számára lehetővé teszi, hogy csökkentse vagy teljesen elkerülje a befizetendő adót. Ez volt a tax egy jelentés egyik felismerése. Ezen felül az a benyomásunk alakult ki, hogy a holland elnöksége kész arra, hogy itt lépéseket tegyen, de ugyanakkor jelzéseket kaptunk arra, hogy a innovatív adózás ra vonatkozó eh, szabályok nem kerülnek be ebbe a jogalkotói csomagba. Hogyan látja ezt? Számunkra ennek nagyon nagy fontossága volna. Második kérdésem, hogyan akarja elkerülni, hogyan akarják önök elkerülni ezt, hogy a jövőben az Európai Unióból a nyereségeket alacsony vagy akár nulla adókulcsú országokba Grand Paderójék át, csoportosítsák át adó paradicsomokban. Nem olyan régen olvastam a sajtóban a jelentést, hogy a Google 11 milliárd eurót a saját adatai szerint a Bermudákra transferált egy állítólag legális konstrukció segítségével Hollandiában. Kérdezem, hogy milyen elnök, milyen javaslatot tervez a holland elnökség tenni, Köszönöm, miniszter úr. Mm, let me first respond to... Először szomszédom aggájára válaszolnék, aki azt mondta, hogy egyes országok nem tettek közé bizonyos információkat a múltban. És azt hiszem, hogy itt a Code of Contact csoport múltja és jövője között különbséget kell tenni. A múltban olyan megállapodás volt a munkacsoportban, hogy bizalmasan kezelik az információkat, ezt tiszteletben kell tartani. Másrészt ugyanakkor a tanács azt várja a munkacsoporttól, hogy átláthatóbban dolgozzon, és a holland elnökség nagyon elkötelezett az átláthatóság célja mellett, hiszen országként, és most Hollandia nevében szólalhatok fel, országként, tehát tagállamként a bizalmasan kezelendő információkra vonatkozó megállapodásokat be fogjuk tartani. Országomban és a holland parlamentben is teljesen világos szándék fogalmazódott meg ugyanakkor a nagyobb átláthatóság megteremtése érdekében. Tehát kétirányú mozgás, kétirányú erővonalak rajzolódnak ki. Tajrer képviselő úr. Azt mondtam, hogy jelzéseket kapott arra, hogy a patent boxok az IP-k nem részei a vitának. Nem tudom, mire gondol. Nem, jelzéseket kaptunk arra, hogy a szabadalmi adókedvezményére vonatkozó kötelező jogszabályokat nem akarják meghoz, meghozni. Nem ismerem ezeket a jeleket, ám a szabadalmi adókezvezmény, vagy az IP, vagy a patent box tekintetében igenis tervezetet készítettünk elő annak érdekében, hogy ezen szabadalmi adókedvezmény szabályozásokat a tagállamok megváltoztassák, és igazítsák a közös európai gyakorlatot. Sok ország meg is felel ennek a felszólításnak, egyéb iránt a végrehajtás határideje december 31, tehát épp itt a patent boxok tekintetében sok komoly munka zajlik. Nem tudom, hogy milyen jelzésekre utal Toyrer úr. Épp ez egy olyan terület, ahol nagy előrelépéstől se tanulni lehettünk. Aztán az EU-ból adóparadicsomokba való nyereség átcsoportosítás kérdéséről hogyha itt az adókijátszás tényével vagyunk szembesülünk, akkor megfelelő eh, fellépésre van szükség, a adó kijátszás és elkerülést megakadályozódó intézkedésekre van szükség, és a tanácsban éppen erre vonatkozó javaslatok is megfogalmazottak. Intézkedések, nem is javaslatok, intézkedések, melyek segítségével azt akarjuk megakadályozni, hogy a nyereségeket ne csoportosítsák át adóparadicsomokban. Elnézést, elnök úr, csak egy kiegészítő kérdésem van, hogy jól értettem -e. Jól értettem, ön, önt elnök úr, hogy önök támogatják az Európai Bizottság azon javaslatát, hogy egy EU-ra kiterjedő jogszabályt fogadjanak el az Innovation Boxok, az IP-k, a patent tekintetében? Well, last year we... Múlt évben mind a Code of Conduct csoportban, mind az OECD-ben elfogadtunk egy megközelítést, melyek segítségével a patent boxok jelenségét és a jog, rájuk vonatkozó jogszabályokat reformáljuk meg. Sok tagállamunk már neki is állt a reformnak. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy ez a kérdés rendeződőben van. Ez idáig a boxok problémát jelentettek, de a problémát éppen megoldani készülünk. Szóval a válasz igen. Vagy pedig valami félreértés áll fenn. Ezt még megvizsgáljuk közelebbről ezt a kérdést. Egy Kicsit túllépték az idejüket a jelentéstevők. A következő felszólalókat emlékezhetném az 5 perces határidőre. Danuta Hübner a néppárt részéről a következő. Thank you, uh, thank you, Chair. Uh, Minister, thank you. Köszönöm, elnök úr, miniszter úr, köszönöm, hogy eljött közénk, elfogadta meghívásunk. és ha jól értettem, akkor a holland elnökség megpróbál jogszabályi, hard, kemény jogszabályi megközelítést uh, szorgalmazni, szemben a soft, azaz a nem kötelező érvényű jogszabályi megközelítéssel. Az Európai Bizottság például az adóügyi stratégiát használt erre, egy soft puha megközelítést, amely mivel azt elemezték, hogy egy adott ország, egy adott tagállam az adóügyi jó kormányzás elvének mennyire felel meg, ugyanakkor konkrét intézkedésekkel nem mint egy fenyegették azokat az országokat, tagállamokat, amelyek nem tettek extra erőfeszítést ez ügyben. Ez tehát az első kérdésem. Az állandó székhelyen rendelkező cég státusz alóli kibúvás ügyében pont az volt a cél, hogy ezt a, ezt a státuszt ne lehessen olyan könnyen megkerülni. Az egyezmény módosított ötös cikk erre vonatkozó kitételeket tartalmaz. Az Európai Bizottság ajánlásaiban januárban arra ösztönözte a tagállamokat, hogy az ötös cikket ütessék át a gyakorlatba azon adó szerződések vagy megállapodások keretében, amelyről saját, maguk saját hatáskörben tárgyalásokat folytatnak és megállapodnak. Így próbálta ezt a problémát az Európai Bizottság megoldani. Ugyanakkor november végén a tanács a luxemburgi elnökség alatt még egy eh, konszolidált szöveget fogadott el, ahol bizony a megközelítés igencsak másképp alakult. A luxemburgi elnökség egy a, a BEPS irányába, illetve anti-BEPS irányában keresztül próbáltam megközelíteni ezt a kérdést. Mit fog tenni a e, holland elnökség? E, a luxemburgi elnökség a tefordult konszolidált szöveg felől támadja majd ezt a kérdést, vagy esetleg egy teljesen más közítést alkalmaz. Köszönjük, miniszter úr, önnél a válaszadás lehetősége. Nos, lássuk a Permanent Establishment ügyében. Az OECD tett egy ajánlást ez ügyben, az Európai Bizottság pedig egy a csomagba ezt beépítette, hogyha sikere járnak, akkor lesznek tanácsi következtetések ez ügyben, de hát mivel ilyen még nem született, ezért nehéz lenne bármit mondanom az állandó telephely kérdésében. Sajnálatomra Hübner asszony az első kérdését sajnálatos mondom, nem értettem egyáltalán. In fact, Uh, Kérdésem az volt, hogy soft law, tehát puha jogszabályi megközelítésben mit kellene tenni, hiszen az Európai Bizottság januári csomagjának van egy külső adóstratégiára vonatkozó része is. Az Európai Bizottság bizonyos kritériumokat javasol, amelyeket figyelembe kellene venni, amikor egy adott tagállam a megfelelő adóügyi kormányzás normáinak nem tesz eleget. Vagy vannak az nem együttműködő országok, illetve joghatóságok. Mit kívánnak tenni akkor, hogyha ezt valaki nem hajlandó alkalmazni? Hogy ez teljesen ajánlás szinten marad? the Commission... Az Európai Bizottság az EU és annak országok között kötött megállapodásokra vonatkozó ö, ajánlásokat megfogalmazott, annak érdekében, hogy a harmadik országokban, ezen harmadik országokban az adóügyi kormányzás valóban javuljon. Szerintem ez nagyon érdekes javaslat. Még egyszer mondom, tanácsi zárónyilatkozata vagy következtetések is készülnek ez ügyben és nyilván a magatartási kódexel foglalkozó csoport is napirendjére tűzi majd ezt a kérdést. Köszönjük szépen! Következik a szocialista frakció nevében Ügg Bájé. Köszönöm szépen, elnök úr, miniszter úr, köszönöm, hogy eljött hozzánk. Én az adó kiátszással kapcsolatos irányelvre szeretnék kitérni. A tanácsban bizonyos tagállamok, ha jól tudjuk, akkor megelégednének egy olyan szöveggel, amely közvetlenül a BEPS-re hagyatkozik. Moszkovicsi biztos úr pedig a CCCTB alapjára szeretné helyezni ezt a kérdést. Az összes tagállam ezzel nem ért egyet, és számunkra és a kollégáim számára úgy tűnik, hogy ha ezek az intézkedések nem kerülnek be a szövegbe, akkor igazából nem lesz nagy hatása az egésznek az Európai Unióra. Tehát hol állnak? Ketté váltak a tagállamok, két táborra osztottak, vagy pedig sikerül az két ügyet egy blogban kezelni. A második kérdésem, a tagállamok a patent box a szabadalmi adókedvezménnyel kapcsolatban egy állandó jellegű keretet szeretnének felállítani. Ami az adóalapot illeti, ezt is megváltoztatná, de szükség lenne ehhez egy általános közös definícióra. Sikerült-e közös definícióra jutni az összes tagállamnak az adóalap tekintetében? A másik az mi országunkat érinti. A CCTV-re térnék vissza közös társasági adóalapra. A pénzügyi tranzakciókkal kapcsolatos adók Ezekkel nem akart az önök tagállama foglalkozni, nem akarta bevonni a többi tagállamot abba a vitába, ami erről szól, tehát nem sikerült előrehaladást elérni. Mi az önök véleménye azzal kapcsolatban, miért nem akarnak a pénzügyi, a tranzakciókkal kapcsolatos adókkal foglalkozni? Köszönöm, miniszter úr, a szó. Báját úr, kicsit össze vagyok zavarodva a kérdéseivel kapcsolatban, mert az egyik mondatában a közös konszolidált társasági adóalapot, a patent boxot, az, IF, az FTD-t, és mindent említ, de ezek közül, a fájlok közül, ezek közül, az ügyek közül sok tárgyalás tárgyát képezi, az úgynevezett switchover záradék, azaz ATAP csomagnak része. A munkacsoportok és az ECOFIN tanács is részletesen tárgyalja ezeket. A közös konszolidált társasági adóalap most nincs a tárgyalóasztalon, valószínűleg ősszel lesz az Európai Bizottságnak, tehát a holland elnökség után egy új javaslata ezzel kapcsolatban, tehát ezzel kapcsolatban még nincs véleményem, nem lehet véleményem elnökségként sem, és mint az országom képviselője sem tudok véleményt mondani egy olyan dologról, ami még nem született meg. Úgyhogy kicsit összezavartak a kérdései. Az adó kiátszással kapcsolatos csomag jelen pillanatban nagyon keményen dolgozik. És igaz, hogy Hollandia, mint ország, nem tagja annak a csoportnak, amely az FTT-ről tárgyal. Ez világos, de ez semkit nem akadályoz meg abban, hogy tegyen valamit a tranzakciós adóval kapcsolatban. Senki nekem kell a hollandokra vagy az elnökségre várnia, hogyha szeretnének tenni valamit, úgyhogy igazából ennek kapcsán nem látom, mi a probléma. A kérdés az volt, hogy miért. Igen, igen, a kérdés nagyon egyszerű. Közös definíción dolgoznak-e az állandó telephelyel kapcsolatban, a transferált képzés tekintetében? Tehát egyetértenek-e azzal, hogy legyen közös definíció, mert a jelenlegi szövegekben nincs. Ez az első dolog. A második, az utolsó kérdésem, amire nem válaszolt, hogy a Hollandia miért nem akar részt venni a tranzakciós adóról szóló munkában. Önök miért nem akarnak? Ez nem érdekel, hogy más országok miért nem, vagy miért igen, de önök miért nem? Köszönöm. Hát nem tudom, hogy ez nagyon segíte, hogyha megválaszolom a kérdését, hogy miért nem foglalkozik az elnökség a pénzügyi tranzakciós adóval, de azért megválaszolom. Szerintünk rossz az a nyugdíjalapoknak, már pedig Hollandiában nagyon sok nyugdíjalap van. Másfél kétszerese a GNP-ben a nyugdíjalapunk, mint az átlag tagállamokban, tehát az idősek biztonságos pénzét nem akarjuk kockáztatni, másodszorban pedig a banki adóval kapcsolatos ez a probléma, amit bevezettünk, nem akarunk emiatt az új jogszabály miatt most egy tranzakciós adót bevezetni. Köszönöm szépen az ECL frakció nevében Pirko Ruonen Lerner kapszót. Uh, Thank you, Chair. Minister Fébes. Köszönöm szépen. Fébes miniszter úr, örömmel hallottam tájékoztatását az adózásról. A válaszai legalábbis ez idáig fényt vetettek, mégpedig oly nagy szükség volt erre, fényre vetettek, jelzői szerkezet erre a kérdésre. Azonban egy-két aggályt meg szeretnék osztani önnel. Varunam a legnagyobb cég Finnországban, amely elektromos áramot szolgáltat, illetve elektromos áramot szállítából B-ben. Hatalmas nyereséget ért el, és 1,6%-os adót fizetett kizárólag 800 ezer eurót összesen erre hatalmas jövedelemre. Hogyan történt ez? Merülhet fel a kérdés. Nos, a trükk roppant egyszerű volt. A cégek, a Finn Holding cég csoporton belüli eh, hiteleket nyújtott a Hollandiába bejegyzett eh, cégének, ez pedig a Karunas nyereségét erodálta, és eh, így a beszedhető adó mennyiségét is minimalizálta. Ezzel az esettel kapcsolatban van egy kérdésem. Hogyan tervezi a holland elnökség az ilyesfajta adó kiátszást megakadályozni, hogyan igyekszik fellépni az ilyen esetek ellen? Ezen felül pedig az agresszív tervezés elleni bizottsági tervezetek megnehezítik a cégek ilyesfajta viselkedését a jövőben. Köszönöm szépen, Vibesz úr! Nem szólhatok egyes cégek tevékenységéhez hozzá, melyeket nem is ismerek, de általánosságban válaszolhatok. Ha egy tagállam úgy ítéli meg, úgy gondolja, hogy a nyereséget ki csatornázzák az országból, és ezt nem kellene, hogy megtegyék, az ország feladat az, hogy a visszaélés elleni intézkedéseket, melyek már jogszabályba foglaltak, alkalmazza. Tehát az ország hatóságai kell, hogy meghatározzák, hogy a nyereség mely része tartozik igenis az országba, és mely után kell ott adót fizetni. A tanács és a bizottság, és vélhetőleg maga a parlament is egyetért abban, hogy a megteremtett érték után keletkezett profitot kell megadóztatni. Ott, ahol megteremtették. Sem Hollandia, sem más nem kell, más országnak nem lehet köze ahhoz, hogy egy országban hozzáadott értéket teremtettek, és ezt ott megadóztassák. De hát még egyszer mondom, ez a finn, finn adóhatóság jogköre hogyan lehet ezt megakadályozni, az ilyen jelenségeket. Nos, a különböző adó rendszerek közötti problémákból eredő nehézségeket próbáljuk tematizálni, és a kiskapukat bezárni a különböző visszaélési intézkedések bevezetésével. Megakadályozandó, hogy az adószabályok által nem szándékozott jelenségek megtörténjenek. Gondolom ez is egy ilyen esemény. Elnökségünk feladata az adózás területén éppen ez. Biztosítani akarjuk, hogy ott fizessék meg az adóalanyok az adót, ahol az érték többletet megteremtették. Ez az vezérlő elv. Rengeteg vélemény jelenhet meg az adózás kérdésében, de azt hiszem, hogy ebben mindenki egyet fog érteni jelesül, hogy az adót ott kell megfizetni, hol az értéket megteremtettem. Az adóalany. Nem ismerem ezt az esetet, de esetleg segíthet az ilyen ügyben az, hogy a bizottság által előkészített eh, csomag egy azt szándékozza egy kamat minimalizáló szabály bevezetésével, hogy az adót ott fizessék meg, ahol az értéktöblet megteremtezett. Köszönöm a GUA nevében Mariza Matias asszony kapszót. Köszönöm szépen, elnök úr! Nos, kedves elnök úr, itt vagyok, itt vagyok pont ön előtt itt. Ennél közelebb nem is lehetnék önhez. Tehát az első kérdésem a Code of Conduct munkacsoporttal kapcsolatos, tehát a tanács magatartási kódexel foglalkozó munkacsoportjának a munkájára vonatkozik, amely a februárban, tehát a napokban egy javaslatot elfogadtak, amiben azonban nem szerepel egy dolog, tavaly ősszel tett egy javaslat, tettek egy javaslatot még a luxemburgi elnökség alatt a külső kifizetésekkel kapcsolatban. Miért került ez ki a holland csomagból? Van ennek esetleg ahhoz köze, hogy Hollandia olyan ország, ahova cégek csoportosíthatják a nyereségüket annak érdekében, hogy máshol az adózást elkerüljék? Ez az első kérdésem. A másik, a különböző országokban különböző adórendszerek eh, léteznek, azt mondta, hogy erről most nem tud beszélni. Ezt megértem. De hogyha teljesen külön adózási szabályokat szeretnénk minden tagállamban, akkor nem is lenne ez a szakbizottság, ahova most ön ellátogatott. Eh, a tény az az, hogy Hollandiában adózik nagyon sok cég, miközben e, itt igazából csak egy e, postaládával rendelkeznek, e, tehát egy ez igazi ez egy igazi adóparadicsomá teszi Hollandiát. A, a 20 legnagyobb tőzsdén jegyzett portugál cég jelentős része például pont ezt teszi tehát a nyerességet más országokba csoportosítják. Tudom, hogy mit fog erre válaszolni, azt mondja, hogy ez nem más, mint adóverseny. Szerintem ez pedig nem adóverseny, hanem adó dömping, adó elkerülés, adó kitjátszás. Az én hazámban megmondják, meg akarják nekünk mondani Európából, hogy uh, hogyan kötsük el az adónkat, miközben az adónk nagy részét azért nem tudjuk mi beszedni, mert pont, hogy Hollandiába lapátolják át a nyereségeket ezek a cégek. Miniszter úr, egy több oldalú adódömping helyzet alakult ki, ami azt jelenti tehát, hogy az állam nem lesz fenntartható. Nyilván mondta, hogy nem akar erről beszélni, mégis felteszem a kérdésemet. Ön szerint az normális, hogy például az ön hazája Hollandia olyan adókat szed be, amelyeknek semmi közük Hollandiához. Az OECD is kimondta, hogy adóparadicsomot működtet jó néhány ország, és utána pedig ők mint egy magaslóról nekünk prédikálnak, hogy hogyan kellene az adórendszerünket működtetni. Thank you for the... Parancsoljon, miniszter úr. Köszönöm a kérdését. Miért került a napirendről? A kifelé irányuló kifizetések miért kerültek a napirendre? Nos, megmondom, a magatartási kódexre még dolgozunk, ez ebben szerepel, és az útire tervünkben is szerepel, hogy ez év tavaszán fogunk foglalkozni ezzel. Azt hiszem, hogy ennél jobb üzenettel nem is szolgálhatok. Következő kérdése az a holland adórendszer témájában, bár nem az a dolgom, nem azért jöttem ma ide önök közé, hogy az holland adórendszerről beszélgessünk, de mégis megpróbálok valamilyen választ adni önöknek. Az Európai Unióban megállapodtunk abban, hogy a forrásnál nem adóztatjuk a kamatot és a jogdíjakat. Éppen azért, hogy a nemzetközi cégek leányvállalatai pontosan ugyanolyan helyzetbe kerüljenek, mint a helyi versenytársaik. Ezt azért tesszük, hogy valóban egyenlő versenyhelyzetet teremtsünk. Ez mindenhol így van. Hollandiában, de máshol is egyébként. Ugyanezt az elvet alkalmazzuk, mert a belső piacunk Hollandia ugye kettőt lép az ember, és már egy határoldalon találja magát. Nekünk igazából nem csak az EU-t, hanem az egész világot kell megcéloznunk, és ez már így van évszázadok óta, 17. század óta működő gyakorlatokról van szó. Ugyanakkor Matthias asszony igaza van, hogy ezen rendszerek egy része, amelyeket az unión belül elfogadtunk, ezeket fel lehet használni arra, hogy adó elkerülést folytassanak. Ne, arról van szó, hogy rajtunk átfolyó adókat tulajdonképpen mi lennék. Ha nincs hozzáadott érték, akkor nincs adó. Tehát nem Hollandiába folynak a portugál adók, egy pár perccel ezelőtti válaszomat kell, hogy megismételjem, hogyha Portugália úgy véli, hogy ezen adókat Portugáliában kellene beszedniük, hogy ez az önöké ez a pénz, mert a hozzáadott érték portugál, akkor semmi akadálya annak, hogy a portugál adóhatóság ezen adókat beszedje. Hollandia nem ellenezné ezt, mert ez nem hozzánk tartozik, Alapvetően ez a portugál adóhatóság feladata, hogy ezeket a nyereségeket feladóztassa. Euh, Köszönöm szépen, hogy euh, elmélyülten tudjunk erről a nagyon értekes és fontos témáról beszélni. Két további percet adtam erre a körre. Matthias hogy most portugál hatalom, és kezébe ragadhatja az adóügyeket. A zöldek részéről Ernest Urtasum kapszót. Hol van? Itt vagyok. Uh, well, uh, three short... Köszönöm szépen. Három rövid kérdésem lenne, miniszter úr, itt vagyok egyébként. A szabályokkal kapcsolatban, amelyeket bizonyos tagállamok használnak, mások nem, az adó that you actually have decided to appeal. Um, I think you understand this is not very... Adógyi határozatokkal kapcsolatban, különösen a Starbucks esetében szeretném tudni, hogy konstruktívnak érzi-e a határozatot, ami nem EU-s szintre helyezte ezt az ügyet. A másik kérdésem az IKEA-val kapcsolatos jelentésre vonatkozik, amit a frakcióm hozott nyilvánosságra néhány nappal ezelőtt nincs elég információ a cég tevékenységéről, a nem meg, hibrid nem megfelelési megállapodásokkal kapcsolatban fel kell lépni. Ezek a bizottság javaslatában egyébként szerepelnek is, és szeretnék az előttem szóló Bajé úr kérdésére visszatérni, hogy tudnánk, szeretnénk azt, hogy elnökségként elkötelezettséget tudnak-e vállalni hogy dolgoznak-e annak érdekében, hogy a csomag egybe maradjon, egy csomag legyen, és ne szakítsák két részre. Ez a második kérdésem, a harmadik pedig arra vonatkozik, hogy a kamat és jogdíjbefizetésekkel kapcsolatos minimumadók az vonatkozó irányelvben meghatározva oda vezettek, hogy Hollandia kétszeres adózás elkerüléséről szóló megalapodásokat kötött, amelyben van egy innovációs doboz rezsim, ami csak az 5%-os adót teszi lehetővé, miközben a társasági adó 25%. Szeretném tudni, elnök úr, hogy meg tudja erősíteni azt, hogy tényleg azt javasolták, hogy 10%-os minimum adója legyen a jogdíjbevételeknek, és ha ez igaz, akkor miért ilyen alacsony adó kulcsot javasoltak, és azt is szeretném tudni, hogy hogyan tudja megigazol, meg, hogyan tudja igazolni azt a döntést, hogy a minimum rátát bizonyos kedvezményezett csoportok esetében törölték. Ha őszinték lehetünk, akkor kételjeink vannak a holland rezsimmel kapcsolatban, a patent boxokkal kapcsolatban, hogy tényleg komolyan gondolják azt, amit mondanak ezekkel kapcsolatban, a vállalásokat tényleg komolyan gondolják. Köszönöm, kedves kolléga, miniszter úr, a szó. Igen, úrtaszon úr, valóban úgy döntöttünk, hogy az Európai Bizottság starbucks kapcsolatos határozata ellen fellebezünk, és szeretnék visszatérni egy korábban is használt kifejezésre. Úgy érezzük, hogy létrehozott értékről volt szó. Hogyha a rendszerben bármi hiba található, akkor azt nagyon nagy örömmel kiabítjuk. De ebben az esetben az Európai Bizottság határozata nem létrehozott értékkel kapcsolatos volt, és ezért úgy gondoltuk, hogy ez egy öncélúan kitalált kritérium volt, amit ők alkalmaztak, amit az Európai Bizottság alkalmazott, ami nem az OECD keretén belüli szabályozásokat tükrözte. A BEPS keret ebben az esetben nagyon világos volt, nagyon részletes, és elégedettek voltunk ezzel, és technikai szempontból is megfelelően részletes volt. Teljes mértékben elkötelezettek vagyunk, hogy az OECD BEPS csomagot elfogadjuk a transferelképzéssel kapcsolatban is, ami szintén itt a téma részét képezte, Egyébként pont most döntött úgy a holland kormány, hogy így fog tenni. Elégedettek voltunk, ugyanis elfogadtuk az OECD BEPS javaslatát, mert ez mindenki számára világos helyzetet teremt, és egy homogén rendszert hoz létre világszerte. De ugyanakkor az Európai Bizottság határozata viszont az volt, hogy nem ezt a, a egyáltalán nem ezt az irányvonalat követték. Az OECD vizsgálatának az eredménye véleményét, ezt az Európai Bizottsági döntés megsértette a mi véleményünk szerint, ezért szeretnénk jogbiztonságot teremteni most azzal kapcsolatban, hogy mit is tegyünk. Hogyha az egyszer az OECD azt mondja a világnak, hogy így csináljuk, az Európai Bizottság viszont nekünk azt mondja, hogy csináljuk máshogy, ez olyan jogbizonytalanságot eredményez, ami számunkra megoldhatatlan probléma. A második aggája, Orteszon úr, a, arra vonatkozott, hogy a javaslatot az adó kikerülése kapcsolatos csomagot két részre fogja elbontani. Az elnökség világosá tette, jó-jó gyorsítok, elnök úr, de szerintem megérdemli a képviselő a választ. Az egységes csomaggal kezdjük, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy ez a csomag így teljességében érjen el az út végéig. De azt gondolom, hogy a valami jobb, mint a semmi, úgyhogy a maximumot szeretnénk kihozni a javaslatokból, hogy megállapodás szülessen a dolog végére. Mikrofon nélkül beszél az előadó. Nos, az utolsó kérdését kétféleképpen lehet megválaszolni. Az egyik, hogy mi történik az innovációs boxokkal kapcsolatban, a másik pedig a kamat és jogdíjbevételekről szóló irányelv és a minimum hatékony adó kulcs kérdésköréhez kapcsolódik. Ahogy a korábbiakban is mondtam, ez egy olyan terület, ahol nagyon különbözőek a vélemények, ezen most dolgozunk, eszmét cserélünk, hogy valamilyen megállapodásra tudjunk jutni. Köszönöm szépen az FDD nevében Laura a kapszót. Sí, grazie, president. Köszönöm szépen, elnök úr. Jó napot kívánok, miniszter úr. Voltak éppen egy harakirit követ itt el a szakbizottság előtt, és azt kell, hogy mondjam, hogy egyes álláspontjaival persze egyetértek. A terv becsvágyó tagadhatatlan két oknál fogva. Egyrészt a menetrendet illeti, hiszen a, menet, a határidők nagyon rövidek, másrészt a tagállamoknak nagyon eltérő álláspontjuk van, és nagyon nehezen lehet ezeket majd kiegyenlíteni. Örülök azon ténynek is, hogy éppen Hollandia vezeti, illetve mosolygok azon a tényen, hogy Hollandia vezeti ezt a munkát ebben a fél évben, holott Hollandiában népsportá vált az, az adó optimalizáció, voltak éppen példátlan szintet értek el ebben. Most a legjobb csendőr lesz a pandúrból, azaz a pandúr lesz. A meg nem mondom kiből. Egy szóval 4 milliárd erről, euróról van szó, melyről a portugál kollega beszélt, és ez egy olyan összeg, amelyet nem szabad aláértékelni. Más országokban is ugyanilyen értékeket eh, optimalizálnak vagy kerülnek el az egyes eh, adóalanyok. Ne értékeljük ezen felül alá azt a tény sem, hogy a 12 ezer eh, mailbox, postafiók, vállalat, akik adóparadicsomokban vannak között, a legnagyobb világcégek is szerepelnek. Nem lepődöm meg tehát, hogy egyrészt a tagállamok komoly költségvetési szigort vezetnek meg, de a multinacionalis cégek és a bankok tekintetében pedig nagyon nagyvonalúak a társadalombiztosítást, a szociális szolgáltatásokat egyre nehezebb helyzetbe hozzák, ugyanakkor a nagy adófizetők tekintetében pedig nagyon liberálisok, megengedőek. Az foglalkoztat is a szakbizottságban is volt erről szó. Urtasun kollega feltett egy kérdést az Európai Bizottság helyzetértékeléséről a Starbucks cég ügyében. Ebben az esetben Hollandia volt az a tagállam, aki hát, kre, hogy is mondjam, kreatívan kezelte az állami támogatásokra vonatkozó szabályokat. Azok az országok tehát, amelyek a, megengedik az adó optimalizációt, ugyanakkor őt akarják kivetni a büntetéseket is, és ezzel nagyon súlyos veszteségeket okoznak a tagállamok költségvetésének magának. Ami pedig a switchover-t illeti, a adótanácsadók a holland adótanácsadók szakértő bizottság is nagyon kritikus volt a Szvicsóvár kapcsán. hogyan látja ezt? Kérem a kollégákat, hogy ne túl hosszan tegyék fel a kérdéseket, mert kicsúszunk az időből, miniszter úr önkapszott. Nos, meglehetősen sajátos, specifikus kérdéseket kapok, azonban a fő kérdés az volt, hogy tudok ezekre mind válaszolni. Hát két, vagy két másodpercben, vagy két órában tudok válaszolni erre a, ezekre a kérdésekre, illetve fő kérdésre, de hát választanom kell. Nem hiszem, hogy paradox volna a dolog. A legjobb válaszom, talán a leghelyesebb válaszom Adzsaj asszonynak az volna, hogy jöjjön el egyszer Hollandiába, és győződjön meg arról, hogy Hollandia nem csak adóból áll, és tájékoztatni szeretném arról is, hogy a pénzáramlás és az érték nem ugyanaz. Azaz Hollandia kevés értéket tud teremteni abból, hogy a pénz esetleg odaáradik. Most pedig Anman Szúr az ENF nevében. Euh, Elnézést, úgy érzem, hogy választ érdemlek. Nagyon konkrét kérdéseket tettem fel, és már csak a tiszteletből is megérdemlem, hogy konkrét választ kapjak ezen kérdéseimre. Bien, euh, le ministre a répondu. Euh, Miniszter úr úgy véli, hogy válaszolt. Annemans úr az elnök frakció nevében. Monsieur le Ministre, do you want to add something for... Miniszter úr, szeretem valamit hozzáfűzni 30 másodpercben? Az egyik kérdés a végén érkezett, nem voltam benne biztos, hogy ez még hivatalos kérdés volt-e. Mit gondolunk mi Hollandiában a switch over záradó de nekem úgy tűnt, hogy esetleg már véget ért a a kérdésfeltevés. Ebben a fél évben a hollandoknak nem jó ötlet véleménnyel bírniuk, hiszen most a soros elnökséget töltjük be. Az pénzügyminiszterünk az ECOFIN ülések során, és a miniszterelnökünk is nagyon fontosnak tartja, hogy független legyen honest broker, tehát közvetítő szerepet kell, hogy játszon. Azt nem sokat segít, hogyha mindenről határozott véleményünk van. Őszintén és komolyan gondoljuk, hogy független soros elnökségként nem jó ötlet, hogyha mindenről véleménnyel bírunk. Úgyhogy most fél évig megtartjuk magunknak a véleményünket, és inkább a lehető legtöbb javaslatról megpróbálunk megállapodni. Jó, merci, monsieur. Köszönöm. Most már tényleg Haneman szúr. Staatssecretaris, eh, ik ben blij dat we eens een rechtsliberaan... Köszönöm szépen. Nagyon örülök, hogy ide eh, látogatott közénk általában a Tejszé Blum eh, kollégával találkozunk. A holland, Hollandiára sokan úgy tekintenek, mint egy a nemzetközi adó taktikában részű ország, ugye a, a double Irish és a, a, a dupla ír és a, a holland szendvics jól ismert fogalmak, nem véletlenül. Egy konkrét kérdésem lenne ugyanakkor, azt olvastam, hogy a holland sajtóban, hogy Poroshenko úr, ugye, ukrán Ukrajnáról van szó, több mint másfél millió eurónyi összeget szívegyűzött ki az országából egy ilyen körbeszámlázásos körhinta adócsalásos rendszerrel, Hollandia és Ciprus érintésével. Ukrajnába 11 millió eurót pumpáltunk Európa részéről. is mennek erről bármiféle részletet? Tudnak erről bővebben bármit mondani? tisztában vannak tehát azzal, hogy ezekre figyelni kell, és hogy a társadalási megalapodás Ukrajnával erről szavaznak Hollandiában is. Éppen ezért lehet, hogy el is utasítják ezt. Well, unfortunately I cannot comment on specific... Hát konkrét ügyekhez nem tudok hozzászólni, és ez egy itt nem csak formális választ adok, hanem nem ismerem ezt az ügyet. De általánosságban azt mondhatom, hogy a csalás van a dologban, bárhol is, akkor fel kell lépnünk ez ellen, fel kell lépnünk az adócsalók ellen, de ezt a konkrét esetet nem ismerem. Hát azt mondjam, hogy Jort Kelder vizsgálatát nem ismeri? Poroshenko úrnak van egy postafiók címe. Erről se hallott még? A holland jogszabályok, a jog, holland törvények azt mondják, hogy az adózásért felelős államtitkár nem vesz részt az egyes adózók, adó alanyok kal kapcsolatos vizsgálatokban. Furcsa, hogy Európán kívül főleg vannak olyan országok, ahol az miniszterek vagy államtitkárok az egyes konkrét esetekben vizsgálatokban vesznek részt, és ezek az országok azt kell, hogy mondjam, hogy nem jobbak, mint Hollandia. Én ragaszkodom az alkotmányos keretekhez, jelesül, hogy nem szólok hozzá a konkrét esetekhez, hiszen ebből több baj származhat, mint amennyi előnye volna ennek. Hát ezt én értem, értem én ezt, de a referendum népszavazás kapcsán nyílt vita zajlik, ez nagy hatással lesz az Európai Unióra. Remélem, hogy itt azért kivételt tesz majd a szabályok alól. Azt javaslom, kedves kolléga, hogy írásos kérdést nyújtson be a miniszter úrnak, hogy ő írásban válaszolhasson önnek. Rendben, üdvözlöm ezt a javaslatot, így fogok eljárni. Elnök, köszönöm szépen, Eszter Delange asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék egy lépéssel visszatérni, és a beruházási klímát szeretném áttekinteni nem csak a tagállamunkban, de mivel én az ellenzék tagja vagyok, azért szerintem más szerepünk van, mint más európai parlamenti képviselőknek. Amikor a globális beruházási helyzetről beszélünk, akkor vizsgáljuk meg, hogy mennyire vonzó Európa. Milyen hatása van az adórendszernek az általános beruházási hangulatra. Vannak ezzel kapcsolatos tanulmányok, és ezeknek nyomán milyen következtetéseket tudna levonni a jelenlegi vita kontextusában. Köszönöm szépen, miniszter úr, önél szó. Köszönöm szépen, nagyon fontos ez a téma. A bevezetőmben is elmondtam, hogy méltányos adóztatást szeretnénk, és igazságos hozzájárulást a államkasszához. De ez együtt kell járjon egy jó üzleti hangulattal egész Európában. Úgyhogy nagyon fontos tehát, hogy ez a két terület kéz a kézben járjon, és az OECD BEPS eredménye éppen ezért ennyire hasznos eszköz. Már évtizedek óta vitázunk arról, hogy kinek kell először lépnie. És amikor az adókikerülés és az adó kijátszás problémája felmerül a rendszerek közötti különbség miatt, akkor mindig az a kérdés, hogy kinek kell először lépnie. A BEPS eredménye egy gyönyörű megoldást jelent, mert most előírja azt, hogy együtt kell lépnünk. És szerintem ez nemzetközi szinten egységes játékszabályokat teremt. Az a fontos, hogy mi, Európa, próbáljunk meg az OECD eredményeihez a lehető legközelebb maradni, és nagyjából egységes tempóban haladjunk. Általánosságban szerintem ez lenne fontos. Ennek következtében, és egyébként az Európai Bizottság is segít ebben, segítenie kell, tehát ennek fényében azért fontos, hogy Európán belül tegyünk lépéseket, remélhetőleg nagyjából harmóniában a világ más szereplőinek a lépéseivel. Az adó fontos, de nem az egyetlen dolog. Mm, tudjuk, hogy például a biztonság, a jó életkörülmények ugyanannyira fontosak a beruházók szemében, nem csak az adóügyi környezet. Vannak olyan országok a világban, ahol nagyon alacsonyak az adókulcsok, de a beruházási kedv mégsem növekedett meg, és ez fordítva is igaz lehet. Az adózás az csak egy mixnek az egyik eleme. Sokkal szélesebb körű a kérdéskör, mint az adózás, ezért hívtam meg Ágea asszonyt is, hogy látogasson el hozzánk néhányszor. Köszönöm szépen! Hauregi Ramon úr kapszót. Oui. D'accord. Se, se, señor ministro, eh, yo, yo quería. Kérem, hogy a tanács elnökének szerepére térjen vissza, és ebből a szerepből válaszoljon. Ugyanis sok kollégám kétkedik nem csak Hollandia adópolitikájáról van szó, hanem arról a tényről, hogy az ön országa hosszú éveken keresztül úgymond segítette az adókoordinációt. És ilyen módon az önök elnökségébe vetett kétei megfogalmaz, megerősödött. Persze örülök, hogyha most egyszerre csak ön hirtelen élére állt az adó elkerülés és kijátszás elleni harcnak, de a Code of Conduct csoport dokumentumai, hozzáférhető dokumentumaiból kiderül, hogy Hollandia mindig az adók a lefele való korrekciója mellett szállt síkra. Ugyanakkor a titkosítás mellett is voltak. Mi azonban a parlament részéről felszólítjuk az elnökséget, hogy más szerepet játszom mint idáig a tagállamként. Nem tudom, hogy mi történt, hogy hihetünk-e annak, hogy önök most hirtelenjében teljes, eh, a damaszkuszi úton járva teljes átalakuláson mentek keresztül, és eh, ismét a tisztességes adózás ügyének élére álltak. De a kérdésem innen ered. Úgy gondolja, hogy a bizottságnak szerep jut-e a koordináció és az adóharmonizáció kérdésében. Ugyanis a tanács igyekszik a bizottság ezen szerepét elvenni. Mi pedig úgy gondoljuk, én személyesen legalábbis úgy gondolom, hogy a bizottságnak nagyon fontos szerepet kellene játszani a koordináció és az adóharmonizáció elleni fellépésben, többek között a kódex csoportban is. Van még egy kérdésem. A nagy határokon átnyúló áfacsalásokról meg tudná becsélni, hogy milyen léptéket öltenek ezek, milyen összegekről beszélünk. Köszönöm szépen, miniszter úr. Nos, általánosságban azt mondhatom, Ugye az implicit kérdés az volt, hogy mit gondolok én az adóversenyről és az alacsony adókulcsokról. Tehát erre kérdezett, hogy mi a véleményem az adóversenyről? Well, I think in my introduction said that we don't... Hát bevezetőmben elmondtam, hogy specifikus holland álláspontokat nem szeretnék itt eh, megvitatni, hanem a feladatunk elnökségként az, hogy a javaslatokban minél hamarabbi konszenzus jöjjön létre, és azt hiszem, hogy a sebesség, melyben mindez történik, igazán lenyűgöző. Összességében úgy gondolom, hogy a napirenden egy sorolja javaslat van, ami mind az adókijátszást és elkerülést próbálja megakadályozni, a kiskapukat próbálja bezárni, és megakadályozni azt, hogy az adót átcsoportosítsák. Mindez azonban nem jelenti ezt, hogy az adó kulcsokat harmonizálni kellene. Ez a tagállamok hatáskörébe tartozik. Az ECOFIN tanácsüléseken kirajzolódik, hogy nagyon sok tagállam mélyen megvan róla győződve, hogy az adókulcsok kérdése nemzeti hatáskörbe tartozik, és tartozzon is a jövőben, és hogy az adóversengés az élet része, ráadásul van egy célja is, melyet szól, gazdasági célja van, de ugyanakkor a nem szándékolt adóelkerülést és adókijátszást meg kell akadályozni. Mindez azonban nem jelenti azt, hogy minden adórendszert harmonizálni kellene szükségképpen. Bizonyos esetekben lehetnek, lehet más megoldása is annak, hogy a visszaéléseket megakadályozzuk. Nem a harmonizációval lehet csak elérni ezt, hogy az adóbevételeket biztosítsuk. Ami pedig a határokon átnyúló héja vagy áfacsalásokat illeti, meg vagyok róla győződve, hogy ugye nem tudhatunk arról, amit nem tudunk, a becslések különböznek, de egyes becslések több mint 100 milliárdról beszélnek csupán az EU-ban. Ez pedig nagyon fontos kérdés. Itt csalásról van szó legtöbb esetben, ez pedig a lopás. Egy büntető tényállást merít ki, egy, ellopják ezt a pénzt. Tehát tolvajukról beszélünk, akik meglopják az államot ez ellen fel kell lépnünk, és rengeteg adat áll a rendelkezésünkre, és nagyon is elkötelezett vagyok amellett, hogy a tanácsban a kollégáimat meggyőzzem, hogy használjuk fel az adatokat, találjuk meg a tolvajokat, dolgozunk ki eszközöket a lopás megakadályozására. Hollandiában kidolgoztunk ilyen eszközöket, használjuk ezeket, nem kevés sikerrel, és azt kívánom, az volna kívánatos, ha minden tagállam használna a rendelkezésre álló eszközöket, maximálisan használna. Ezt gondolom az áfocsalásról. Eszter, akit most, akit sajnos félbeszakítottam. A ccctv vel kapcsolatban hollandul szeretnék kérdezni. Az elosztási kulcsa kapcsolatos a kérdésem. Ez nagyon fontos lesz, az, hogy hogyan osztják le igazságosan és méltányosan, és hogyan veszik figyelembe a különböző gazdaságok diverzitását, az Európai Unió tagállamairól beszélek. Egyetért velem abban, hogy egy méltányos kulcs az relatív lenne, amely inkább a népességtől függ, mint hogy abszolút szám legyen, és ez egyébként egy nagyon tág kérdés. Tehát mit tudna tenni annak érdekében, hogy megfelelő mm, elvárások legyenek e, a CCCTB-vel kapcsolatban, és a, ezt a disztribúciós kolcsot megfelelően tudják használni, és hogy tudnának egyhangúságot, egyhangú véleményt felsorakoztatni emögé. Hát nem könnyű válaszolni. Az első CCCTB javaslat nem volt nagyon népszerű a holland parlamentben, nagyon negatív fogadtatása volt a holland kormány részéről is. Ennek az az oka, hogy ez a kulcs, ez a profit újraelosztási kulcs gyakorlatilag ezzel azt tudjuk mondani, hogy a profitot nem ott adóztatjuk meg, ahol az érték teremtődik, hanem mi mondjuk meg, hogy majd hol adózzon. A bizottság másik javaslattal fog előállni, de én ezt még nem láttam. És szerintem nem túl produktív, hogyha most előre megpróbálok egy javaslattal kapcsolatban véleményt megfogalmazni, vagy az elvárásaimat megfogalmazni, mert ebben a stádiumban, így, hogy még nem született meg a javaslat, nem tudok róla mit mondani. Az Európai Bizottság már bejelentett, hogy lesz egy javaslat, de még nem született meg, úgyhogy ha nem bánja, akkor a vélemény formálással még egy kicsit várnék, amíg nem tudom tanulmányozni magát a javaslatot. Köszönöm szépen. Pervans Beres következik. Köszönöm szépen. Angolul fogok beszélni, mert Remélem, de meg akarok bizonyosodni róla, hogy ön megérti, hogy mit mondok. A Starbucks rendszerrel kapcsolatban az önök országát elítélték, most ön nem tudja teljes mértékben megosztani a személyiségét, mert egyrésztről az elnökséget képviseli, de másrésztről ön holland is. Az Európai Uniónak egyébként ez alapjában véve a működésének a része, tehát az, hogy ön tudja, hogy mi történik az ön országában, azzal hozzájárul információt nyújt az EU-s fejleményekhez. Most tehát, az a helyzet, amelyel a múltban találkoztak a Starbucks esetében, hogyan tud megbizonyosodni arról, hogy nem fordulhat elő még egyszer a jövőben. Ez az egyik kérdésem. A másik, a közös konszolidált társasági adót kapcsolatos. Egy oldalról ön azt mondja, hogy nem akarja, hogy az adózás ö, ott történjen, ahol nem ne ott történjen, ahol az érték termelődik. De ugyanakkor mégiscsak ezt a disztribúciós rendszert tárgyalják, amelynek amelyben igazából senki nem tudja, hogy hol jön létre maga az érték. De igazából tudom, hogy ezzel kapcsolatban még korai beszélni, mert az Európai Bizottság még nem nyújtotta be a javaslatot. de mint holland személynek lehet személyes véleménye arról, hogy mi lenne a legmegfelelőbb előrevezető út. A következő kérdésem az OECD rendszert akarjuk, vagy a bizottságét? Nyilván mint alapító tagállam az Európai Uniónak, önöknek azt kell mondaniuk, hogy az Európai Bizottságnak joga van az OECD javaslathoz további hozzáadott értéket hozzátenni, de ők Bayer kérdését kiegészítve nem gondolja ön, hogy szükség lenne definícióra? Annak kapcsán, hogy mi minősül szabadalomnak? És csak hogy kommentáljam az előbbi megjegyzésemet, a tagállam tevékenysége nem feltétlenül kapcsolódik az adórendszerhez. Miért védi ennyire ezt a patent box rendszert, ezt a szabadalmi kedvezményrendszert? Az önök versenyhelyzete szempontjából ez nagyon kedvező, és biztos vagyok benne egyébként, hogy az önök országának számos más olyan előnye is van, amivel a beruházókat vonzhatnák. Nem csak ez. Köszönöm, miniszter úr, a szó. Lássuk csak, az első kérdés a Starbucksra vonatkozott. Berez asszony azt mondta, hogy két kalappal a fejemen elég nehéz itt most gondolkozni és válaszolni, egyrészt mint holland, másrészt mint elnökség. Szerintem ez most nem olyan nehéz, mert a Starbucks ügyre az elnökségnek semmilyen hatása nem volt. Bírák vizsgálták meg, tehát ehhez nekünk semmi közünk. De mit fognak tenni annak érdekében, hogy a jövőben ilyesmi nem fordulhasson elő? Nos, hát először megvárjuk az eredményeket, és hogyha úgy tűnik, hogy valami hiba van, akkor azt kiavítjuk, ha nincs hiba, akkor pedig az OECD BEPS transfer elképzési rendszert fogjuk használni, és ott adóztatjuk meg a profitot, ahol az érték keletkezik. De ezt már többször elmondtam, ez egyébként nem titok. Ami a CCCTV-t illeti, egészen mostanáig az, hogy hova tartozik egy profit, melyik országhoz, hol kell adóztatni. Itt ez, ebben mindig bekavart a transferárképzés. De ebből a szempontból hasznos a BEPS projekt. A transfer elképzési szabályokat az OECD dolgozta ki, nagy részletességgel. Egy globális standardot hoztak létre a transfer elképzésre, amit egyébként pont arra lehet felhasználni, hogy rájöjjünk, hogy melyik profit hova tartozik, kit illet. Az OECD ezt fogadta el globális normaként. A CCCTV az valami más. De igen, és itt már rátérek az ön harmadik kérdésére is, az Európai Bizottságnak van joga változtatni, vagy hozzáadott értéket hozzátenni az OECD javaslathoz, ahogy ezt ön is mondta, de pont ezért létezik egyébként az Európai Bizottság, különben a helyükre ültethetnénk az OECD-t. Tehát a válaszom igen. Az elnökség vitázni fog erről, és megpróbálunk megállapodásra jutni annyi javaslatról, amennyiről csak lehet. Pont ez a szerepünk és miért védjük a patent box rendszert? Hát szerintem eh, nem védem, mert eh, mm, elfogadtuk az úgynevezett Nexus megközelítést, ez is az OECD és a Code of Conduct csoport javaslatára történt, tehát Hollandia elkötelezett, ragaszkodik ehhez az úthoz, és változtatásokat fog eszközölni ott, ahol ezekre szükség van. Tehát nem védünk valamit, hogyha egy konkrétum van az asztalon, akkor az a konkrétummal tudunk foglalkozni. Elnök, köszönöm szépen! A meghallgatásnak a végére értünk. Most kérdezem, a, kérem a két társelőadót, hogy három-három percben vonják le a következtetéseiket. Thank you so much, uh, President. Köszönöm szépen. Uh, Mr. Vibes for your answers and also Köszönöm szépen a miniszter úr a válaszait. Egyrészt azzal kapcsolatban, tehát egyrészt a soros elnökség nevében, egyrészt pedig a, a holland kormány tagjaként szerintem az teljesen jogos, hogy ha a holland kormány egyik tagja itt van közöttünk, akkor ilyen kérdéseket feltegyünk már csak azért is, mert a holland tapasztalatok sokat segíthetnek nekünk abban, hogy hogyan tudjuk Európában biztosítani a, a, a tisztességes versenyt, hiszen Európa szerte egyre több ilyen törvénytelen adóügyi megállapítást és megoldást látunk. Nagyon fontosnak tartom, hogy önök a soros elnökség részéről ugye azt mondta, hogy, hogy megpróbálnak konszenzust keresni, igazából ilyen közvetítő szerepet játszani, ez szép és jó persze, de ez nem jelenti azt, hogy az adóelkerülés adó eh, kijátszás ügyében eh, el lehetne kerülni, vagy ki lehetne játszani a válaszadást. Amikor ilyen kérdéseket, kényes kérdéseket teszünk fel, jó néhány ilyen ajánlásuk volt, például a szabadalmi adókedvezmény Patent ügyében is fontos számunkra, hogy ennek alaposabban utána járjunk. Nagyon remélem, hogy a soros elnökséggel, a holland soros elnökséggel jó lesz az együttműködés, ugyanakkor azt is hangsúlyoznom kell, hogy azt várjuk, hogy ahogy az elején mondta, végre valamit tegyenek agresszív adótervezés ügyben, mert ez alása nem csak a verseny egyenlőséget, hanem a kis és középvállalkozásokat versenyhátrányba hozzák, hiszen átlagosan 30%-kal több adót fizetnek, mint a cégek, illetve az állampolgárok számára sem jó ez, mert úgy érzik, hogy meglopják az államkincstárat, amikor nem szedik be, nem tudják beszedni ezeket az adókat. Ez nem jó a jóléti társadalomnak, nem jó a munka erőpiac szempontjából sem. Szoros együttműködésre számítunk a soros elnökséggel, a bizottság új adócsomagja, adógyi csomagja ügyében is nagyon komoly kompromisszumkészségre és jó hozzáállásra van szükség minden intézmény részéről. Köszönjük, Mihály Tajrer. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt miniszter úr. Először is meg szeretném köszönni, hogy a holland elnökség eszmét cserél velünk nagy elvárásaink vannak a holland elnökséggel kapcsolatban. Reméljük, hogy az agresszív adótervezés elkerülésének kérdésében komoly lépést tudnak előre tenni. Az OECD javaslatait említette a BEPS projekt kapcsán. Valóban a BEPS projekt nagyon sok fontos és szükséges tervezetet tartalmaz, de egy pontban azért egy kicsikét tanácstalan vagyok a BEPS tervezetet olvasva. Nem teljesen világos ugyanis, hogy a holland tanácselnökség a parlament javaslatait hogyan kezeli. A taxe egy kvinteszenciájaként azt javasolja a parlament, hogy az Európai Unióban kötelező jogszabályokat fogadjanak el, tehát rendeletet fogadjanak el, melyek mind a 28 tagállamban érvényesek, ugyanis attól félünk, hogy a BEPS javaslatok különböző alkalmazása a tagállamokban ismét 28 túl komplex adórendszerhez vezethet, és ez pedig kiskapukat nyitna meg az adó elkerülés előtt. A, egy belső piacon, ahol a tőke szabadon áramlik, biztosítani kell a tisztességes adóversenyt, ehhez pedig arra van szükség, hogy a BEP szabályokat az Európai Unióban egységesen és konzisztensen és kötelezően alkalmazzák. Ezzel kapcsolatban a bizottság jogszabálytervezeteket ígért, ugyanakkor, ahogy a moszkovici biztost értelmeztem, a innovációs, szabadalmi és szabadalmi adók és IP boxok tekintetében nem tervez a bizottság rendeletet előkészíteni, mert a tagállamok vé, körében véleménykülönbség mutatkozik, tehát nincs esély, hogy ezt elfogadják. Úgy gondolom, hogy ezen a területen még dolgozni kell, de minden esetre ez volt a TAXE egy szakbizottság konzekvenciája, melyet 501 több, többséggel fogadtak el. Köszönöm. Köszönöm. Én is szeretnék köszönetet mondani a miniszter úrnak. Mindenki nyilván jól tudja, hogy egy, egy, egy gondolkodásmód és kultúraváltás zajlik, mi is ezt próbáljuk segíteni a társasági adóügyben. Ugyanakkor a, a, a banki szabályozás tekintetében is volt egy Ott is volt egy, egy fordulópont, itt is van egy LuxLeaks előtti és egy LuxLeaks utáni időszak, tehát a LuxLeaks valóban egy, egy fordulópont volt, hiszen olyan intézkedésekre van szükség, amely bizonyos módon az egész adó jogot, az adóhatóságok működését át kell, hogy alakítsa a közvélemény nyomására is az Európai Bizottság, az OECD, amely elkezdte 2009-ben ezt a munkát, tehát a ketten az OECD és az Európai Bizottság is letették a saját javaslataikat. Az első ilyen irányelv az automatikus adatcsere az adügyi határozatok ügyében, újabb javaslatokat tett le az Európai Bizottság az asztalra. A Luxemburg elnökség nagyon komolyan gondolta ezt a munkát az elmúlt fél évben. Örülünk annak, hogy úgy tűnik a holland elnökség is folytatni kívánja ezt a munkát, hogy ezt elmondta. És a kollégák által feltett kérések, javaslatok, kívánalmak, kérések között talán az egyik legkiemelkedőbb az átláthatóságra való törekvés volt. A Code of Conduct magatartási index kapcsán két kérdés is van. Az egyik az irányítás vagy kormányzás kérdés, a másik pedig, hogy milyen szinten működik ez majd. 20 évvel ezelőtt az ön szintjén, politikai szinten jött ez létre, és itt nagyon konkrét, nagyon pozitív eredmények voltak. Aztán a alacsonyabb szinten, administratívabb szinten folyt tovább a munka. Hogyha jól működött volna, akkor soha nem lett volna LuxLeaks. Azt hiszem, hogy másképp kell megragadni ezt a problémát, és ez pont az átláthatóság kérdése az, amihez megint csak visszakanyarodtunk ezzel. Ezért, miniszter úr, azt javasoljuk, hogy a holland elnökség végén újra találkozzunk, hogy újra átgondoljuk, hogy mit sikerült együtt elérnünk. Biztos vagyok benne, hogy addig kiváló munkát fognak önök végezni, és volt az együttműködés. Köszönöm még egyszer. Hogyha más további hozzászólások meg jegyzeni valójában senkinek nincsen, akkor ezzel lezárom az ülést a következő ülésünkre március 14-én kerül sor, délután 3 órakor. Köszönöm.